Buonasera. Allora, abbiamo il primo... Mindenkit szeretettel üdvözlök. Nos. Giorno, adozione dell'ordine del giorno, la riunione dovrebbe iniziare... Nos, akkor kezdjük. Az ausztriai ö, látogatásnak a beszámolóját. Aztán egy szóbeli kérdés, következik, amelyet jóvá kell hagyni, és az elnökök érdekezletéhez küldeni. Azért, hogy az elkövetkező plen egyik plenárison ez napi rendje kerülhessen. E Nos, aztán az éves jelentés a tevékenységekről, a 2010-es petíciós bizottsági tevékenységről következik, és aztán meg egy e, eszmecsere is következik majd. Lesznek olyan petíciót benyújtók, akik jelen vannak. Ez a nyolcas, a kilences petíciókkal kapcsolatos lesz. Ez egy brit és egy francia petíciót benyújtónak a beszámolója lesz, aztán tízes, de most hallottam, hogy mégsem jönnek a tízes petíciónak a benyújtójai. Tehát, mint mondtam, a 8-as, 9-es az meg lesz. Aztán a 13-as, az egy görög projekttel kapcsolatos és aztán a 14-esen lesz az első eszmecsere. Holnap reggel pedig szintén jönnek petíciót benyújtók több témával kapcsolatban. A 17-es nem. Nem jönnek a 17-essel kapcsolatos de az IMCO bizottságnak a jelentéstevője, Kreuzmann úr itt lesz, és ő fogja az illetékes bizottság véleményét elmondani. Sajnos a petíciót benyújtó nem tud eljönni. Ugyanakkor az Európai Unió képviseletének a képviselője remélhetőleg itt lesz, és ő fog válaszolni a kérdésekre. Aztán a 19-es, 20-as, petíció benyújtója is itt lesznek, amelyek ilyen környezetvédő területek képviseletében jönnek. Aztán 22-es, és a 25-ös. Ez pedig egy másik petíció begyűjtője. Nos, hogyha ez megfelel, akkor elfogadjuk a rendet, és akkor először elfogadjuk a január 24-25-e és februári 1-i jegyzőkönyveknek a jegyzőkönyvét, üléseknek a jegyzőkönyvét, hogyha nincsen ellenvetés, akkor az ülés végére elfogadjuk, elfogadottan nyilvánítjuk őket. Egy héttel ezelőtt kiküldtük azoknak a petícióknak a listáját, amelyeket lezárhatunk, és azoknak a listát, amelyeket újra szeret, megnyitnánk, mert újabb információ áll rendelkezésünkre. Tehát, hogyha nincs ellenvetés, akkor az ajánlatokat, ajánlásokat elfogadottnak nyilvánítjuk, és a titkárságot is megkértük, hogy egy newslettert készítsen elő, amelyet az internetes oldalunkra is felteszünk majd. De majd holnap is beszélünk a koordinátorok ülésén ezekről a kérdésekről, és akkor holnap majd részletesebben beszámolhatunk róla. Nos, hogyha nincsen más megjegyzés, akkor következik az ötös napi rendi pont. körbe nézzök, mert nem látom a jelentéstevőt, tehát akkor átérünk a hatos petícióra, és Meyer úr fogja bevezetni. Hicimos un primer intercambio de puntos de vista el día 15. Estamos... Köszönöm szépen. Nos, akkor ezzel a témával kapcsolatban több frakcióval is együttműködtünk, és felvázoltuk azokat a kérdéseket, amelyeket lezártunk, és amelyek továbbra is nyitottak maradni, és a különböző petíciókat megvizsgáltuk, tehát hogy milyen módon kerültek hozzánk. Tehát a szándékunk az, hogy minél jobban beszámoljunk a petíciókról. Aproximadamente el 58,3% quedaron abiertas 21,5% y el Tehát ezeknek 21%-a még nyitott, és így ezekkel még foglalkoznunk kell. Azt gondolom, hogy ebben ezer fölötti volt azoknak a száma, amelyeket az internet oldalunkon is olvasni lehetett, és elég nagy százaléka a petícióknak postai úton érkezett be, és Spanyolország volt a csúcstartó tavaly, ezt őt követte Németország, és ez majd Románia, Franciaország, Olaszország. 2009-ben egyébként Németország volt az az ország, ahonnan a legtöbb petíció beérkezett, és akkor Spanyolország volt a második, tehát ez pont fordítva volt, mint 2010-hez képest. A nyelvek vonatkozásában pedig kaptunk német nyelvű petíciókat, ez egyébként 20 eh, fölötti volt a százaléka, 16 százaléka az angol nyelvűeknek, olaszul pedig szinte vált az olasz nyelven benyújtott petíciók aránya 2008-hoz képest, és a környezetvédelem volt a top téma, mint mindig, majd ezután, tehát környezetvédelem kihatásai, majd személyes ügyek, alapjogok és igazságügyi témák. Én azt gondolom, hogy ezekre összpontosultak az előző évi petíciók, és a beszámoló leíró részéből pedig kiderül, hogy, és, hogy 2010-ben mi mindent tettünk, és egy rész értékeléssel foglalkozik, itt pozitívat és negatívat is tartalmaz ez a rész, és 2010 második felében kiemelkedő dolgokat tartalmaz ez a jelentés. Azt gondolom, hogy a petíciós bizottság fontos szerepe kiderül ebből, hiszen a petíciós jog rendkívül fontos a polgáraink számára, és ezt követően még néhány fontos témát szeretnék kiemelni, mégpedig az egyéb szolgálati utak, tényfeltároló látogatások, Kampánia, Ausztria például szerepelt ezen a listán, és szeretném még egyszer kihangsúlyozni azt, hogy milyen fontos ez a tevékenység a polgáraink számára, és egy olyan beszámolót szerettem volna összeállítani, amelyel a kollégák is egyet tudnak érteni. Egy első eszmecsere már lezajlott, ez a második eszmecsere már jó néhány megjegyzés érkezett önök részéről, az értékelő résszel kapcsolatban, és ami ezzel kapcsolatban igen fontos, hogy néhány frakció részéről még az időtervet is persze nyilván figyelembe kell venni, de a május 1-ével fog kiadásra kerülni az első változata. Május 12-ére elkészül a fordítás, és május 22-én kerül bemutatásra itt a Petíciós Bizottságban, 30-a lesz az elfogadás időpontja, és a bizottságban június 14-én, majd a plenárison júliusban kerül elfogadásra ez a jelentés. Ez egy második eszmecsere itt a mai napon, és most szerettem volna megtudni a különböző franc- frakciók részéről, hogy hogyan állnak a jelentéssel szemben, és hát nyilván szeretnék egy olyan jelentés dokumentumot, amit minnyáján támogatni tudnak. Köszönöm szépen Májer kollégának, mondja az elnök asszony, és akkor önökhöz fordulok, hogy szeretnének-e a második eszmecsere keretében valamilyen kommentárral szolgálni. Igen, ja, kolléga, következő. Igen, rövid megjegyzés. Nagyon köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját, mert hiszen ezt a jelentést a petíciós bizottság egy kicsit önreklámnak is használhatja, és hát ez nagyon fontos, hogy a saját munkánkat dokumentáljuk. És szeretnék talán rögtön egy javaslatot tenni, mégpedig, hogy nagyon is észszerűnek tartanám, és kérném is a jelentés tevőt arra, hogy szervezzen meg egy beszélgetést az árnyék jelentés tevőkkel, a frakciókon belül, és akkor valószínűleg már előzetesen sikerül egy konszenzust elérni ezzel a jelentéssel kapcsolatban, mert én talán már előre bocsátanám azt, hogy én nem látom ezt túlzottan politikailag kockázatosnak, vagy bármiféle kényelmetlen pontokat nem látok ebben a jelentésben, így azt gondolom, hogy jó lenne egy ilyen előzetes konszenzust elérni, ami bennünket foglalkoztat, mint petíciós bizottságot, és kérném is önöket, hogy a következtetésekbe helyezzünk el egy ilyen gondolatot, hiszen nagyon fontos az a kérdés, hogy egyáltalán miért vagyunk mi felelősek, és miért nem vagyunk illetékesek. És tulajdonképpen tehát például tulajdon, jogi kérdések kér, körében ugyan befogadjuk a petíciót, de kiderül nagyon gyakran, hogy jogi értelemben nem is vagyunk illetékesek, és hogy ebben az ügyben mégiscsak valamit mondanunk kell. És van még egy második kérdés, hogy vannak olyan petíciók, amikben illetékesek vagyunk, azonban a petíció benyújtóján nem tudunk segíteni, mivel irányelvek vagy európai rendeletek ez ellen szólnak, és mi petíciós bizottságként azt mondjuk szívünkből, hogy ez nem fenntartható ez a helyzet, valamit tenni kellene ellene, tehát, és mégis egy ilyen helyzet áll fenn. Tehát valamit talán egy olyan linket kellene találni, egy olyan kapcsolódási pontot, hogy az ilyen kérdéseket, hogyha befogadjuk, akkor ne csak megnyugtathassuk a petíció benyújtóját, hogy jó, hát igen, valóban megértjük a problémáját, de hát igazából nem tudunk segíteni, hanem hogy illetékesek legyünk abban is, hogyha esetleg az Európai Unióban megállapítjuk munkánk során, hogy bizonyos irányelvek vagy rendeletek nem teljesen egységesek, vagy bármiben ellentmondanak valamilyen európai jogoknak, akkor ezen akár legyen illetékességünk változtatni is. Én javasolnám, hogy az állásfoglalásokba helyez helyezzünk el egy erre szóló utalást, mert hiszen nagyon fontos, hogy mi egy összekötő kapocs vagyunk a polgárok és a szak bizottságok között, és hiszen, hogyha a polgárok valamivel nem elégedettek, akkor hozzánk fordulnak. Tehát ez lenne a kérésem, és a másik kérésem pedig, hogy kérem, hogy szervezzenek meg egy ilyen vita estet, vagy vita napot, amikor ezeket a dolgokat egy ilyen első körben meg lehessen beszélni, és akkor akár már előjáróban is el lehessen fogadni konszenzusosan. Köszönöm. Köszönöm szépen. Óken kolléga következik. Just have a few Nagyon szépen köszönöm, csak néhány megjegyzésem lenne. Én nem értek egyet azzal, hogy mintha nem lenne életékességünk ebben a kérdésben hiszen a parlamentben, a Svéd parlamentben megszavazták a jelentésemet méghozzá nagy többséggel. Tudom, hogy ez ellene volt a többieknek, de múlt héten is nagy többséggel mellette szavaztunk, illetve hát, a magyar média törvényt elítélő döntés mellett szavaztunk. Itt nem lehet ugye többséget szerezni, de illetőkességünk van a hetes cikk szerint, de említettük, hogy vitákat, eszmecserét folytatunk az illetékességet illetően, tehát az emberi jogi szempontból alkalmazható intézkedésekkel kapcsolatban megvitattuk ezeket a kérdéseket. Több ilyen ügy volt, a médiatörvény, aztán az én jelentésem. Ezen kívül nagyon szeretném, hogy a jelentés teljesebb legyen, mint tavaly volt, hiszen, hiszen itt csak úgy címszavakban említettük, de szerintem részletesebben kellene, hogy lássuk, hogy, hogy mit végeztünk azért, hogy ez a jelentés tényleg releváns legyen. Talán egy új jelentésre lenne szükség. A tavaly a választások előtt tulajdonképpen eh, senki sem tudta, hogy ez a bizottság milyen munkát végez és ekkor említettük ugye az állampolgároknak a petícióit. Vannak olyan országok, ahol nincsenek petíciós bizottságok, de többségük van a parlamentben. És eh, senkinek sincs a skandináv országok eh, van fogalmuk, hogy mi is történik itt. Tehát Például Dániában van egy olyan bizottság, aminek ez a neve, Svédországban is ez. Bocsánatot kérek. Tehát azt hiszem, hogy az előző jelentésekből, amelyeket David Hammerstein készített, azokból ez még nem jelentkezett. Tehát ezt politikai eszközként kellene felhasználni, tehát hogy tudják az emberek, hogy mi is történik. Grazie. C'è, c'è qualcun altro che intende intervenire? Il rappresentante? Nem igazán tudom. Van-e további hozzászólni? Thank you, Chair. Madam Chair, it's, it's very kind of you because... Köszönöm szépen, elnök asszony végeredménybe. Itt, a, itt az ön jelentéséről van szó, amit a plenáris ülés előtt is megtartottak már, de két dologra szeretném itt felhívni a figyelmet, amelyre az előttem szólók már utaltak is. Az egyik az, hogy időről időre emlékeznünk kell arra, hogy itt jogalkotás is történik a parlamentben, és bizonyos elemeket éppen ezért ki kell emelnünk, és erre fel kell hívni a figyelmet. Például a 2010-es jogalkotás keretében sokkal inkább foglalkoztak a valódi sodrással, tehát a valódi központi kérdésekkel, amelyekkel itt foglalkoznak a parlamentben az állampolgárok kezdeményezésére. Tehát a parlamentnek tulajdonképpen ez a, az egyik kötelezettsége és ezt szeretném itt kidomborítani. az asszony szintén felhívta erre a figyelmet, és azt is jelezte, hogy jobban kellene illusztrálnunk, mutatnunk azt, hogy e, milyen munkát végez valójában ez a bizottság. És én tulajdonképpen a bizottság részéről, mint megfigyelő vagyok itt, barátságos megfigyelő, és arra gondolok, hogy hogy tulajdonképpen itt nagyon könnyen meg lehetne mutatni, be lehetne bizonyítani, hogy mit tesz valójában a parlament. Köszönöm szépen. És ugyanakkor ki szeretném emelni a bizottság képviselője számára, hogy én is baráti módon tekintem ezt a kérdést, és természetesen mindinkább barátságos viszonyban van a parlament és a bizottság egymással, és nagyon örülök annak, amit most hallottunk. Hozzá szeretne valaki más szólni, ha nem, akkor a különböző frakciók felelőseit szeretném megkérni, hogy az úgynevezett fiktív jelentéstevőknek a listáját küldjék el, hogy a találkozót meg tudják szervezni, mint ahogy ezt a jár javasolta, és a Villande úr megérkezett. Úgyhogy gondolom, hogy vissza is térhetünk az ötös pontra, és át is adom neki a szót, hogy mutassa be a feladatkörét Ausztriában. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon köszönöm azt, hogy egy pár perccel hajlandó volt elhalasztani ezt a napirendi pontot, mert egy másik jelentést akartam az AKP, ami nem Kari, Ausztria, Karibi, Szigetek és Pacifik, hanem egészen mást jelent. Na, tehát gyakorlatilag ez egy olyan jelentés, ami munka dokumentum formájában jelen rendelkezésünkre áll Lichtenberger kolléga nő, aki egyébként velünk volt Ausztriában, úgy látszik, hogy most nem tud itt lenni, és tulajdonképpen vele együtt közösen nagyon világos állásfoglalást, foglalást, következtetéseket vontunk le az ügyben, és egyetértett ő is azzal, hogy a bizottság részéről világos információkat szeretnénk kapni, hogy ebben az ügyben, ami tervezetben minnyájuk rendelkezésére áll, szeretnénk kérni erre a jelentésre a bizottságtól egy szóbeli tájékoztatást, és szeretnénk, hogyha a bizottság is ezt a tervezetet a további lépések tervezéséhez igénybe venni. Lényegében véve az a kérdés áll előttünk, hogy milyen erőteljesen lehet azt előírni, hogy az ilyen jellegű projektek helyileg időben vagy térben egyes projektekre legyenek felosztva, mégpedig egy ex ante értékelésben, vagy egy akár későbbi ex post értékelésben is, hiszen vannak olyan projektek, amelyek a céljukat nem rögtön teszik nyilvánvalóvá a nyilvánosság számára, és számomra nagyon központi kérdés, hogy őszinte legyek, és nagyon központi kérdés ebben a dologban, hogy milyen mértékben szabad sílefutó pályákat ö, olyan módon kialakítani, hogy a terep nem alakuljon teljesen át. Tehát gyakorlatilag a terepek terepeket milyen mértékben szabad, hogy ezek a sípályák megváltoztathassák. A helyi hatóságok véleménye szerint nem követtek el olyan felismerhető és lényeges hibákat, amelyek egy hektárnál nagyobb területet eredményeznének, azonban hogyha ezeket a sípályákat figyelembe vesszük, és más tagállamokban én megfigyeltem, hogy hogyan történnek ezek a dolgok, és más tagállamokban eh, eltérőek a korrekt eh, lebonyolításai, végrehajtásai az Európai Uniós irányelvnek, és én eh, ezt kétségbe vonom, hogy ez minden esetben helyesen történik, és szeretnénk ezt ebben a szóbeli tájékoztatásban viszont látni, majd ezt megítélni, mert szeretnénk tudni, hogy a bizottság kívánna lépéseket tenni ebben a dologban, és ezután kell végig gondolnunk azt, hogy szeretnénk -e esetleg akár még sokkal keményebb szavakat is ebben a dologban kiadni részünkről. Grazie, onorevole Wieland. Köszönöm szépen Viland úrnak a bevezetőjét, és akkor kérdezném, hogy a bizottság képviselője szeretne ehhez valamit hozzáfűzni. Thank you, Madam Chairwoman. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jogi aspektusokat illetően tudjuk, hogy az irányelv az a tagállamok számára nagy rugalmasságot biztosít, ugyanakkor ez nem korlátlan. Amikor ezt a az irányelvet létrehozták, akkor Ausztria még nem felelt meg neki, de most már igen, Ausztria megfelelt neki Eh, ez most már a papíron jó, de azért a helyben lévő embereknek túl sok rugalmasságát biztosít. Nagyon fontos a világosság nem csak a környezetvédelem szempontjából, hanem a különböző szereplők számpontjából is, hogy tudják, hogy mit tegyenek. A bizottságban és itt is persze több irányítás, iránymutatást szeretnének adni. Van például egy kiadványunk, eh, amely az Európai Bíróságnak az irányelvvel kapcsolatos határozataival foglalkozik. És Villand úrnak az ötlete is lehetővé teszi eh, a bizottság számára, hogy további iránymutatást adjon, hogy mit lehet megtenni, és mit nem lehet az irányelv kereteiben. Ezen kívül egyelő bánásmódot biztosít a tagállamok eh, között, és és az irányelv felülvizsgálatával is összekapcsolja. Tehát épp ezért üdvözöljük eh, a munkát, amelyet Ausztria végzett, és azt hiszem, a bizottságnak a eh, megközelítése, vagy a jelentéstevőnek a eh, megközelítés nagyon jó. Jogi szempontból megoldottuk a problémát, minden esetre még foglalkozhatunk tovább, például a szabályoknak az előre megjósolásával. Eh, talán Vilent kolléga szeretne még Előtte talán más kollégákat hallgassunk meg, majd ezt követően lehet válaszolni. Allora, ridò la parola all'onorevole Wieland. Nem? Hogyha nem így van, akkor viszont Wieland kérem, hogy válaszolj erre. Igen, tehát két dolog. Az egyik, hogy most nem tudom megállapítani, hogy ez a most melyik szöveg, ami előttem van, ez a végleges szöveg, vagy nem, de ebben a szövegben vannak albekezdések, és a negyedik uh, albekezdésben, francia bekezdésben jogak, jog uh, ítélkezésről van szó a németben. Tehát, hogyha például valaki két KFT-t alapít arra, hogy ezt a kettőt tulajdonképpen szétbontsa és most kérem, hogyha ez a már a végleges szöveg, akkor ezt talán még majd ki kell javítani. Minden esetre köszönöm szépen a bizottságnak a bókokat, és akkor gyakorlatilag, hogy én is világos legyek. Szeretném én is, hogyha rugalmasak tudnánk maradni, de a kérdés az mindig az, hogy a hatóságok a helyszínen, a helyi hatóságok milyen mértékben tudnak rugalmasan dönteni, vagy a másik kérdés, hogy esetleg, hogyha a kérvényezőnek adunk túlzottan nagy fantáziájának rettenetesen nagy teret arra, hogy ezt ki bontakoztassa. Tehát például, hogyha síliftekről van szó, akkor mondjuk például azt mondom, hogyha van két síliftem, és mondjuk 100 hektáros területet akarok ezekkel a síliftekkel elérhetővé tenni, akkor egészen világos, hogy a 100 hektárt ugye nem kell teljes mértékben beleszámítanom ebbe, de másrésztről viszont ezt a területet tudom, hogy télen, legalábbis nappal a növényi élet, a növényvilág számára ez nem fog továbbiakban létezni ez a terület. Tehát, és azt is tudom, hogyha éjjel műhót fogok ráfújni, és borzasztóan megvilágítom éjszaka is, hogy lehessen rajta sihelni, akkor már az állatvilág és a növényvilág sem fog tudni ott létezni és tovább élni. Tehát ezt azért nagyon figyelembe kell venni, hogyha én ott egy új gondolákat fogok ráakasztani mondjuk a sí liftemre, és így dupla annyi ember fog tudni följönni a sí területemre, lefutomra, és akkor a koeficienseket is módosítani kell, és eh, nagyon fontos dolog az, hogy az új lehetőségek, a carving például, és már újra hallottam azt is, hogy ö, eh, olyan eh, lehetőségek vannak a legújabb sí futásra, hogy már akár kezdők is tudnak mély hóban is ö, sielni, tehát például azt is tudjuk, hogy már a hivatalos uh, silefutókon kívül feketén is lehet már sielni, és rengeteg kollaterális ilyen mellékes kár keletkezik a természetben ezáltal, és ezeket a sí futásnak, a sí lefutásnak a számlájára kell írnunk, és azt is ki kell találnunk, hogy hogyan lehet ezeket a hatásokat kiiktatni, és, meg, és utána orvosolni, és ezeket már talán a kiinduló helyzetben is figyelembe kell venni, és orvosolni kell tudni. Köszönöm. E questi aspetti credo che siano tutti contenuti. Igen. Azt gondolom, hogy mindezeket a szempontokat tartalmazza a bizottság felé intézett szóbeli információkérő levél, és akkor ezt ez be fogjuk nyújtani a bizottságunknak is, és hogyha most ezzel kapcsolatban nincsen több hozzászólás, akkor kérném a bizottság tagjait, hogyha senki nincs ellene, akkor azt gondolom, hogy a bizottságunk egyhangúan támogatja Villandurat, és akkor kérjük ezt a szóbeli tájékoztatót, és hogyha akkor gyakorlatilag úgy látom, hogy Villandur és más kollégák is ezt támogatják. Nagyszerű. Akkor a hetes ponthoz jutottunk el, és itt a gyakorlatilag a hulladékkezelésről szóló irányelv alkalmazásáról, de érkezett petíciókról van szó. Átadom a szót a kollégának. Eh, también en este caso como... Jó napot kívánok mindenkinek. Ebben az esetben, mint ahogy a hatos pont esetében és a Vilmeyer esetében, itt is egy első eszmecseréről van szó azzal a jelentéssel kapcsolatban, amelyik a hulladék kezeléssel foglalkozik, és pedig környezetvédelmi szempontból. Ezzel kapcsolatban tekintve, hogy ez az első eszmecsere, jelezni szeretném, hogy nincs még okmány a kezünkben ezzel kapcsolatban, de ki szeretném használni ezt az alkalmat, hogy informáljam önöket a munkamódszerről és az ütemtervről egyaránt. Tekintve, hogy nagyon fontos kérdésről van szó, mindenki tudja, hogy egy egész sor petíció van a napi rendünkön, mindegyik pontosan a környezetvédelmi szempontokkal foglalkozik, és hulladék lerakással. Éppen ezért el szeretnénk dönteni, hogy milyen módszerrel fogjuk elkészíteni ezt a jelentést. Mindenki tudja, hogy a koordinátor ülésén, amelyik a mostani ülés után kerül megrendezésre, meg fogjuk vitatni azt, hogy hogyan is kell elvégezni azt a külső tanulmányt, amelyet a mi bizottságunk majd egy külső ügynökségre fog rábízni hatástanulmányok szempontjából hulladék lerakók vonatkozásában. Ebben a tanulmányban mi, mint koordinátorok, a különböző frakciók kérésére végezzük ezt el, és abban a pillanatban, hogy a kezünkbe lesznek a szükséges adatok, megszerkesztjük a jelentést. De természetesen ezt addig nem tudjuk elvégezni, de minden esetre három hónapon belül be fogjuk fejezni ezt a tanulmányt, tehát július elejére, június végére el is fog készülni, tehát a legelső szöveg addigra körülbelül el is készül, és a jelentést pedig megszerkesztjük kora őszre. Minden esetre továbbra is ezen dolgozunk, ezzel foglalkozunk, és meg szeretném köszönni a titkárságnak és a különböző munkatársaknak, akik a logisztikát, a segítséget nyújtották a, a tanulmány során, és jelen pillanatban most várjuk, hogy a külső tanulmányt végre elvégezzék, de ugyanakkor mi összesítjük a szükséges okmányokat, a szükséges adatokat, hogy meglegyenek a statisztikák is azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezelik a hulladékokat a különböző tagállamokban. Mert különben az összes petíciót meg kellene várni, és azt is, hogy hogyan fogadják őket a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a direktívákat is meg kell vizsgálni, amelyek ilyen értelemben alkalmazásra kerülnek, és azután természetesen elemezni is kellene, hogy uh, hogyan vezetik be, hogyan értelmezzük a uh, jog uh, szövegeket ezzel kapcsolatban. Tehát pillanatnyilag mi uh, uh, azzal foglalkozunk, hogy uh, kialakítjuk a legfontosabb területeket, és miután a fiktív jelentéstevőket kijelöltük, utána már megszerkesztjük majd a jelentést, mihelyt befutnak az eredmények, amelyeket a külső ügynökségektől várunk. Tehát épp úgy, mint az előbb bemutatott jelentés, amit a Meyer úr vezetett fel, természetesen a mi jelentésünk attól függ, hogy hogyan alakulnak majd ezek a külső megfigyelések és adatok, és éppen ezért sajnálatos módon jelen pillanatban nem tudjuk folytatni a munkát, ha csak készhez nem kapjuk a szükséges adatokat, és el nem végezzük időközben a szükséges fordításokat, de természetesen a kollégák rendelkezésekre állnak, és szívesen válaszolok kérdésekre. Róla, la kolléga Mirkis. Köszönöm szépen, valaki szeretne hozzászólni? Alig. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm kollégák. Igen, valóban több petíciót is kaptunk a hulladékok különböző típusáról. A kérdés az, hogy most különbséget teszünk-e köztük, ahogy ezt először felvázoltak, vagy pedig konkrét hulladék kérdésekkel foglalkozunk, vagy mindegyiket. Tehát a kérdésem az, hogy a tanulmány és a jelentés között össze, átfedés lesz-e, vagy pedig ezt a tanulmányt teljesen beleveszik nem tudom, hogy a bizottságnak a figyelmét elkerülte eddig, de Potocsnik biztos úr nem olyan régen, januárban a hulladék és a hulladék kezelés kérdését áttekintette. Ez tulajdonképpen a tagállamokban a hulladék rendelkezéseknek a végrehajtását ellenőrizte, és a teljesítményeket vizsgálták. Tehát a tanulmány célját tulajdonképpen már részben elérte a bizottság. Tehát az a kérdés marad csak meg, hogy mit teszünk a jelentésekkel. Tehát ez hogy fogja kikövezni az utat a petíciót benyújtáinak, akik már bizonyos kérdésekkel foglalkoztak, és milyen megoldások lesznek. Önök egy bizonyos formátumot javasolnak, amelyet mindig felhasználnak majd. Lesz-e egy standard eljárás, hiszen attól tartok, hogy a jövőben még több petíció lesz. Köszönöm. Grazie, onorevole Merkis. Qualcuna... Köszönöm szépen Merkes asszonynak. Kívánna -e valaki más is hozzászólni? Allora. Uh, and can you just say when the next... És szeretném tudni, hogy mikor lesz az ez, következő eszmecsere. Nessun altro chiede la parola. Uh, Úgy látom, hogy most más nem jelentkezik. Rendben. Szeretne hozzászólni, Open, Open asszony? Not aware. Bocsánat, nem tudtam, hogy Potocsnik úr ezt már megtette. Persze gyorsan is léphetünk ezzel az áttekintéssel, és aztán az Eurostattal is megnézhetjük, hogy mi történik. Persze ezt azért tesszük ezt, mert ez mindenkit érdekel, és jó munkát szeretnénk itt végezni hiszen nyilvánvalóan az elkövetkezendő években a hulladékkal kapcsolatos problémák növekedni fognak. És amikor az emberek már tudják, hogy valóban tehetnek valamit, tehát hozzánk fordulhatnak, akkor nyilvánvalóan egyre több kérdés fel fog merülni. Épp ezért támogatnám azt, amit Judit mondott, és remélem, hogy konstruktív módon tudjuk, tudunk együttműködni majd nessun altro. Io eh, anche per questo documento. Rendben, most úgy látom, hogy más nem jelentkezik. Akkor kérem a frakciók vezetőit, hogy nevezzék meg az adott frakciók részéről az árnyék jelentéstevőket. Ez egyébként már néhány kolléga is említette, hiszen nagyon fontos, hogy eszmét cseréljünk, és az összes résztvevő részt vegyen az első cserén és azt gondolom, hogy párhuzamosan a tanulmányjal kapcsolatban folytatott munkával a jelentésen is dolgozni fogunk, és minél előbb igyekszünk majd ezt befejezni. Márkusz kollégának szeretném elmondani, hogy ma még nem voltam, vagy nem vagyok képes arra, hogy erre időpontot adjak meg, nem tudom, hogy melyik bizottsági ülésen fogjuk tudni ezt a témát újra napirendre tűzni, de meg fogjuk vizsgálni a jelentéstevővel, illetve a még megnevezendő árnyék jelentéstevőkkel. Majd meg fogom beszélni a koordinátorokkal azt, hogy mikor fogjuk ezt a témát legközelebb újra napirendre tűzni. Ötel úr ismét hozzá kíván szólni. Köszönöm szépen, elnök asszony válaszolni szerettem volna a Merkez asszonynak, aki egy egész sor kérdést feltett nekem. Elnök asszony már válaszolt egy pár kérdésre, de ami az eszmecserét illeti, a jelenlegi helyzetemben tulajdonképpen csak várakozó álláspontra helyezkedem, ugyanis várom a, a, a a, a tanulmányokat nem én kértem, mint jelentéstevő, hanem a különböző politikai családok, frakciók kérték ezeket a tanulmányokat, és kívülről, külső szervektől várjuk a választ, és természetesen, amikor egy tanulmányt kérünk, akkor meg kell várni az eredményeket, ez magától értetődik, és mint ahogy ön is említette, együttesen meg fogjuk vizsgálni majd ezt a jelentést, és megvizsgáljuk, hogy ugye mennyiben szükséges mindez. Ön, ön tudja, hogy egyéb jelentések, kommunikációk, szabályzások is léteznek, de mindez elengedhetetlenül szükséges, mert mindent majd a végső jelentésbe foglalunk. Tehát minden ilyen anyagot örömmel üdvözlünk, mindenre szükségünk van, nem tudjuk, hogy ön vagy egy szocialista kollégája fogja beküldeni, de minden esetre feltűrjük az ingújat, és, és megbirkózunk ezzel a feladattal. Kénasszony szeretne hozzá szólni. Itt Togai szúr folytatja. Tehát amennyiben úgy kívánják, minnyáján besegíthetnek E, ebben a munkába, és e, a formátumot már az előbb ismertette, tehát ez nekünk meg is felel, és e, tehát jelentéstevő már van, tehát én elkészítem a jelentést, de mindenkit arra kérek, hogy a módosító indítványokat küldjék be, és megpróbáljuk megtalálni a megoldást a minket foglalkoztató problémánkra. Köszönöm szépen, elnök úr, és elnézést kérek, hogyha elfoglaltam itt a helyet, de, de, és ön helyett válaszoltam, de nem tudtam, hogy hozzá akar szólni, különben ezt nem tettem volna meg. Térjünk akkor rá a következő petícióra, 944, azzal kapcsolatban, hogy Nagy-Britannia nem tartotta figyelem, nem vette figyelembe az ezzel kapcsolatos szabályokat. Át is adom a jelentéstevőnek, Sheila Ellis vagyok, és a mérgező anyagokkal szennyezett területek ellen szeretnék fellépni, és természetesen 200 méterre van körülbelül egy lakott területtől, ahol üzletek vannak, és természetesen talajvíz is van alatta, és ugyanakkor a a, a, a sziklák, a, a kövek nem stabilak, és eh, éppen ezért összekeveredhet a, a, az egész, és eh, ugyanakkor másfél kilométernyire eh, onnan van egy vízpumpa, tehát egy, egy ivóvízzel kapcsolatos berendezés, és természetesen a víz átmegy ezeken a törött hasat, törött köveken és a hasadékokon, és szennyezi a, a vizet, és természetesen háztartási hulladékokat is akarnak oda lehelyezni, és ez nagyon veszélyes, és ez még mindig a kettes számú zónában van, azonnal elkezdődött a környezet, a környezet szennyezése, az ügynökség nem tett semmit, és állandó jelleggel bombáztuk őket petíciókkal, panaszokkal az ügynökség el, beismerte, hogy valójában veszélyes volt, és hogy a, a, a talajvizet szennyezte, és több millió vizet kellett onnan kipumpálni és kiönteni tulajdonképpen azért, hogy nehogy az ivóvízbe belekerüljön, és ugyanakkor vannak erre vonatkozó szabályok, és természetesen a már létező berendezéseket be kell zárni, hogyha nem stabil a, a talaj, és ebben az esetben egyáltalán nem, nem stabil, itt, és abszolút nem alkalmas ez, ez a terület, és 350 különböző típusú veszélyes toxikus anyagot tárolnak, tárolnak ott, nem csak, nem csak szennyvizet, hanem vegyi anyagokat is, és természetesen nagyon alacsony szintű alapokat raktak le oda, tehát az se felel meg, és öt és 5 méter magas valakkal vettek körül, hogy, hogy bezárják, körülvegyék, de most már 4,5 méter magas az ottani szennyvíz, ezt soha nem fették le. Az ügynökség többször jelezte az EU-nak már 2002 óta, hogy ezt már is lefették, de ez még mindig nem történt meg és óriási szennyező anyagok halmozódtak ott fel, és és rettenetes, bűzös párák és, és gázok keletkeznek ott, ettől minnyáján szenvedünk, és természetesen az ügynökség mindig kitalál újabb kifogásokat, nem követi senki, és amikor erről van, amikor jelezzük, hogy a berendezés meghibásodott, nem tesznek semmit ezzel kapcsolatban, és ugyanakkor természetesen kellene tisztítani az egészet, de, de ugyanakkor mindkét cég, az eredeti tulajdonos és a javító tulajdonképpen egy kézben van, úgyhogy végeredményben becsapják a, a lakosságot, nem tartják be a szabályzatokat, és megpróbálják eltitkolni az egészet. Ezért kérünk segítséget a parlamenttől. Köszönöm, hogy meghallgattak. Grazie, rappresentante della Commissione. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság képviselőjét hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három meg, bevezető megjegyzésem lenne. A bizottság nem végezhet ellenőrzéseket, nincsen ilyen hatásköre. Amikor a USCP kollégáimtól hallom, akkor azzal összehasonlítva látom, hogy nekünk nincsen ilyen illetékességünk. Ezért a bizottságra támaszkodunk, illetve az információt nyújtókra támaszkodik a bizottság. Aztán, épp ezért hálásak vagyunk, aztán le, hogyan lehetséges egy hulladék relakót ilyen közel építeni a házakhoz és a felszín alatti vizekhez. Ez nem felel meg az irányelvnek. A bizottság javaslata a környezetet akarta védeni, de a tanácsban ezt leszavazták. A harmadik megjegyzésem az, hogy általában az ilyenfajta viselkedést a helyi bíróságokon lehetne kezelni, az állampolgároknak lehetne lehetőséget biztosítani, hogy a bírósághoz forduljanak. Az Egyesült Királyságban sajnos ez egy nagyon drága folyamat, és épp ezért tette ezeket a lépéseket az Egyesült Királysággal szemben a bizottság. Tehát az irányelvnek a hatékonyságát kell vizsgálni. Nos, a konkrét esetben, ahogy Elis asszony is mondja, a, a lerakónak már 2004 óta engedélye van, a bizottság épp ezért azt próbálja megtenni, hogy a brit hatóságokat rávegye arra, hogy az ellenőrző szerepüket valóban betöltsék. És, mint hallottuk, ez egy nagy kihívás. Tehát meg kell a szabályozó hatóságnak vizsgálni a hulladék lerakónak a különböző jellegzetességét, és február végén azt az információt kaptuk, hogy még egyelőre a téli időjárás miatt nem lehet ellenőrizni ezeket. Aztán a, a hulladéklerakóból kiszabaduló gázokat is vizsgálják, aztán nyomozást fog, folytatnak az irány, hogy mi a pontos ok. Aztán van egy ideiglenes út, amelyet megszüntettek, és végül eh, a BIFA ellen is valóban eh, nyomozást végeznek, de nem tudom, hogy az ígéreteket valóban betartják, de mindenesetre ezeket az ígéreteket és azok betartását nagyon szoros figyelemmel követi a bizottság. Ennyit akarok most mondani, tehát tulajdonképpen, ahogy mondtam, nyomást gyakorolunk az Egyesült ra, szoros figyelemmel követjük, hogy mi történik, hogy betartják-e az ígéreteket. Lehet, hogy ott helyben a helyzet más, épp ezért nagyon hasznos, hogyha a petíciót benyújtói bennünket tájékoztatnak arról, hogy mi is a helyzet. Köszönöm szépen. Most pedig akkor megnyitom a vitára a szót. Nos, köszönöm szépen, elnök asszony. Én nem vagyok nagyon lelkes zöld, tehát környezetvédő, és, és hálás vagyok a kollégáknak, hogy ezt megerősítik, és, és elismerem, hogy a hulladéklerőikok sajnos szükségesek. Ugyanakkor volt alkalmam arra, hogy találkozom a petíciót benyújtókra, és hogy nyugtokkal, és hogy lássam, hogy milyen munkát végeztek, és valóban a panaszuk jogos, hiszen az brit hatóságok nem teljesítették a kötelezettségeiket. És különösen aggályra ad nekem okot, hogy úgy tűnik, hogy a brit hatóságok szándékosan és folyamatosan nem foglalkoztak a petíciót benyújtóinak a panaszával, próbálták sem, kisebbíteni a különböző problémákat, és nem teljesítették azt a kötelezettségüket, hogy megfeleljenek a követelmények, és nagyon örülök annak, hogy a bizottság ilyen szoros figyelemmel követi, hogy mi történik ott. Ugyanakkor azt szeretném javasolni, hogy a bizottságunk írjon a brit hatóságoknak, a környezetvédelmi minisztériumnak, és aggályunknak adjon szót eh, a, a körülmények miatt, és amiatt, hogy a hatóságok nem megfelelően és nem időben léptek az állampolgárok panaszának orvosolására. Köszönöm szépen, Kámán kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony. Én ugyanak, ugyanúgy szeretnék hozzászólni, mint a, mint a kollégám, az északkeleti régiót képviselem, ahol ez a telep elhelyezkedik, és se volt rá alkalmam, hogy elmenjek oda, de nem volt nagy gyönyörűség, őszintén szólva ott lenni, és mind az, amit elmondtak róla, teljesen igaz, való igaz, és rendkívül kellemetlen környezetvédelmi helyzet állt ott ele. Tudnéléke már eleve túlságosan közel van a házakhoz, ez a hely túl közel van egy igen fontos országúthoz, és minden szempontból rossz helyet találtak neki, de ugyanakkor megszekték az európai törvényeket ilyen értelemben, és természetesen évek óta nagy érdeklődéssel követjük az ilyen kérdéseket, de az az érzésem, hogy mi nem tettünk eleget a kötelezettségeinknek az Egyesült Királyságban. Évek óta lobbiznak ezzel kapcsolatban, megpróbáltak mindent elkövetni, a, a helyi demokratikus folyamatokra appelláltak, a helyi tanácsokat is, önkormányzatokat is képviselték, tehát a, a panaszok annyira nyilvánvalóak, és egy, egy hosszú sor félrevezető információt kaptunk már a különböző ügynökségektől, rengeteg panasz futott be, és végezetül kénytelenek voltak elismerni, hogy a talajvizet, talajvíz szennyeződött, és maga a talaj is, és most végre valahára meg fogják vizsgálni, és ugyanakkor valószínűleg a bíróság elé állítani a működtetőt de nagy, nagyon sok lobbizás kellett ahhoz, hogy ezt az eredményt elérjük, különben véglegesen szőnyeg alá söpörték volna az egész kérdést, és tovább szennyezték volna a környezetet az ismertetett módon, és nagyon remélem, hogy a bizottság majd akcióba lép, és felelősségre vonja a brit hatóságokat ezzel kapcsolatban, és meg szeretném nyugtatni ezzel kapcsolatban a kollégát, és írni fogunk a hatóságoknak, hogy vizsgálják ezt a kérdést, és tegyék meg a szükséges lépéseket. Én pedig köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak, hogy ilyen kitűnő választ kaptunk most azonnal, és átnézem itt a e, papírokat, az információ számomra rendkívül érdekes, hogy e, mennyibe kerül valójában, hogy e, bíróság elé állítsuk az illetőt. Milyen költségekkel, vagy milyen büntetéssel jár mindezt, ugyanis, hogyha ebbe a bizottságban nekünk kellene az összes munkát elvégezni, akkor nem bírnánk és ugyanakkor a különböző országok bíróságai megpróbálják távolítani a panasztevőket, de, de és, a, és a töménytelen aktát, és éppen azért lenne nagyon hasznos, hogyha most azt is megbeszélnek, hogy hogyan is kell kezelni egy ilyen ügyet, mert a, a spanyol jelentés alapján, amikor és én a, azt mondtam, hogy miért nem fordultak a bírósághoz, akkor jóformán kikergettek engem a teremből, mert nem igazán tudtam, hogy hogyan működik az egész bírósági apparátus, és ők se tudták e- ezt a kérdést megoldani másokból. De jelen pillanatban teljesen világos, hogy meg kell vizsgálni az ezzel járó költségeket. Köszönöm, hogy informáltak bennünket, és nagyon meg vagyok lepve, őszintén szólva. hogyha nincs másképp. De igen, van egy kérdés, hozzászólás. Először is nagy bókot szeretnék a petíció benyújtójának elmondani, hiszen hogyha megnézem ezt a petíciót, akkor gyanítom, hogy a hatóságok első taktikája az volt, hogy majd csak kiszárad ez a probléma saját magától, hiszen 2006 óta harcolnak, és ez a probléma ez még máig nem oldódott meg. Tehát úgy tűnik, hogy a stratégia az volt, hogy hát hagyjuk őket, majd előbb-utóbb elfogy az energiájuk, és a probléma majd magától megoldódik. Tehát én tényleg ez egy nagy dicséret, hogy önök kitartóak maradtak, és nem engedték el a problémát. A másik pedig a bizottsághoz fordulok, hogy mit lehetne tenni, hiszen felolvasok egy mondatot én itt a petícióból, ami teljesen feldühít. Ez a nyolcas pont alatt az szerepel a bizottság részéről, hogy a brit hatóságok kijelentették, hogy a depónia elégtelen szigetelése joggal került ö, kritizálásra petens részéről, és hogy ö, gondoskodni kell erről. A depónia idéglenes szigeteléséről időközben gondoskodni kellett, és vesző, ennek ellenére egy végleges szigetelés a lejtős elhelyezkedés miatt nem lehetséges. Hát akkor ez felhúz engem, hogy ö, hát hogyha megállapítjuk azt, hogy nem lehet egyáltalán ezt a depóniát normálisan szigetelni, vagy biztosítani, hát akkor, akkor egyáltalán ez hogy fordulhat ilyen elő? Tehát akkor én azt gondolom, hogy legalábbis egy nagyon is világos levelet kell írni a brit hatóságoknak, egyértelműen, és kérem a bizottságot, hogy mondja el, hogy mit szeretne tenni ebben az ügyben, hiszen itt nagyon masszívan sőt, ma már azt mondhatjuk, hogy tudatosan hágták át a környezetvédelmi szabályokat. Megállapítható, hát hogyha ez ilyen egyszerű, hát akkor minek a törvények? Mire, miért van egyáltalán szükség a törvényekre? Hiszen, hogyha a hatóságok megállapítják, hogy hát részben igazából rossz helyen van ez a depónia, igazából nem kellett volna oda építeni, de hát ha már úgyis ott van, akkor de, hát ez tényleg feldühít az embert, ha ilyet olvas. Grazie, onorevole Jó. Köszönöm szépen. Sebastian úrnak, és azt gondolom, hogy, mondja az asszony, hogy a bizottságban a kollégák hozzáállása világos, ez egy nagyon világos álláspont, ami egy olyan magatartást ítél el, ami ezzel a petícióval kapcsolatban egészen világos, és 2004-ben keletkezett ez az egész ügy, tehát gyakorlatilag 7 év óta rengeteg, egy teljes sor eszmecsere, meg vita, meg nem tudom mi zajlott le a bizottsággal, és ez a petícióval kapcsolatban már rengeteg minden elhangzott, és hát az aggályok, és félelmek, és minden más elhangzott, de ennek ellenére már hét év óta egy olyan esetről beszélünk, amit nem kezeltek megfelelően, és azt lehet mondani, hogy itt Ján úr ugye azt javasolta, hogy lépjenek kapcsolatba a bizottság a brit hatóságokkal, és tegyenek ajánlásokat erre az ügyre néz a brit hatóságoknak. És azt gondolom, hogy itt egy nagyon erős hangvételű közleményt kell a brit környezetvédelmi ütökség felé is kiadni, hogy történjen valami. És én egyébként még azt is hozzáfűzném, hogy akár a bizottság felé is fordulnunk kell. Nem tudom, hogy ez már egyébként megtörtént a múltban, de azzal a kérdéssel, hogy egyáltalán miért nem került beindításra egy jogsértési, jogszabálysértési eljárás a brit hatóságokkal szemben, hiszen az eljárás, az ő eljárásuk nem felel meg az előírásoknak. És ez megállapítható. Tehát gyakorlatilag ezek itt az elképzelhető válaszok erre a petícióra, és hogyha senkinek nincs ezzel ellen kifogása, akkor pedig ezt így fogjuk megfogalmazni, és ez a három kezdeményezést fogjuk ezzel a petícióval kapcsolatban megtenni. Mindenkinek köszönöm, hogy itt voltak, köszönöm a petíció benyújtójának is. Hogyha most nem szeretne ehhez mást már hozzáfűzni, akkor ezt a pontot én ezzel lezárnám. De még szeretne valamit hozzászólni, rendben öné a szó. I would just like to say thank you, uh, grazie. Csak szeretném megköszönni Grácia és Danke mindenki számára, hogy komolyan vettek bennünket. Grazie a voi. Allora passiamo al... Köszönöm, mi köszönjük önnek, hogy eljött, és akkor eljutottunk a 9-eshez, ez a 1367 per 2007-es számú petíció, itt két hatalmas hulladék lerakó terve elleni tiltakozásról van szó francia állampolgár részéről, és Fra, uh, Jana uh, Adonai azt Pontosítani, köszönöm szépen. Donné, mais je suis Marie... És jelezni szeretném, hogy Marie-José Mesur vagyok, tehát nem uh, Adamo Donné, én a szomszédos uh, településen lakom, és a petíció szerzője engem kért fel, hogy képviseljem én. Tehát emlékeztetni szeretnék arra, hogy miről van szó. Két kérvényt nyújtottak be, hogy hulladéktárolót hoznak, hozzanak létre, az egyiket a Szent Eszkubi, másik Grolierben, és mind a kettő a Ile-de-France megyében helyezkedik el és az Szenteszkobiba kellett volna közönséges hulladékokat fogadni. Egy felmérés után, amit 2007-ben tartottak meg, és valójában kiderült, hogy ez egy mezőgazdasági terület a nyilvántartás szerint, és ami azt jelenti, hogy éppen ezért az építkezési engedélyt nem kellett volna kiadni. És ilyen körülmények között az állam képviselője eldöntötte, hogy ez egy közérdekű építkezés lenne 2009. március 13-án, és a két érintett község, és itt aztán van egy, egy szervezet, az ADSE, a e, környezetvédelmi szervezet, amit én szintén én képviselek, jelzi, hogy nincs szó közérdekű építkezésről, és nagyon komoly környezetvédelmi veszély forog itt fenn, és ugyanakkor természetesen a különböző helyi tanácsok, regionális tanácsok is beavatkoztak, és először is kiderül, hogy semmiféle közszolgálatról nincs szó, csak egy ilyen lehetőség nyílt erre, hogy telket vásároljanak, és ott építkezzenek, és ez egyáltalán nem felel meg szenny hulladék anyagok tárolására. És mióta megkezdődött ez a folyamat, a környezet lakossága jelezte, hogy a busz talajvizet, ez a legnagyobb Franciaországban, ez tulajdonképpen szennyezi, hidrológiai, hidro, ökológiai szempontból ez abszolút nem felel meg, se hidrológiai, se geológiai szempontból és eh, ugyanakkor eh, nagyon komoly következményekkel járna eh, a víz ellátás szempontjából, és ugyanakkor az a tény, hogy biológiai gazdálkodás is folyik ezen a területen, nem csak közönséges agrártevékenység, természetesen ez is negatív hatással lenne az ottani gazdálkodók számára, és e, ugyanakkor nem tartották tiszteletbe a távolságokat, semet Párizsból és a Párizs külvárosából, tehát több mint 60 kilométerről szállítanák oda a, a hulladékokat, és a projekt egyáltalán nem felel meg egy közszolgáltatási tevékenységnek se, sőt, pontosan ellentétben áll a 2008 per CE direktívával, amelyik kimondja, hogy a tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges lépéseket hogy a, hulladékok kezelését úgy végzik el, hogy nem árt az emberi egészségnek, se a környezetnek, és semmiféle kockázatot nem jelent a víz, a levegő, a talaj, eh, az állatvilág vagy a növényvilág számára, és itt eh, természetesen ezt mind eh, megsértik. Éppen ezért szakvéleményt is kaptunk ezzel kapcsolatban, és Franciaország nem tartja tiszteletben a 2008-as hulladékanyagokkal kapcsolatos direktívákat, és jellezzük, hogy még mindig nem honosították ezt a direktívát Franciaországban, annak ellenére, hogy már letelt az erre szánt idő. Ugyanakkor teljesen nyilvánvaló, hogy a 2000 per 60 per CE direktívát se tartják be Franciaországban, amelyik éppen a víz ezzel kapcsolatos közösségi politikára vonatkozik, és természetesen a direktívában kimondják, hogy a tagállamoknak életbe kell léptetni a szükséges intézkedéseket, hogy ne szennyezzék a, a víz a talajvizet, és ebben van a hatos és hetes paragrafus ugyanakkor, és a nyolcas és a tizenegyesnek a harmas bekezdése, és ezt mind megsértik. És ugyanakkor, ami különösen meglepő, az az, hogy erőszak, jóformán erőszakkal lépett fel az állam, hogy ránk erőltesse ezt a hulladéktárolót, és a prefektus tulajdonképpen közérdekű projektnek nyilvánította ezt az île de france régió véleményének ellentmondva, hol, hogy ott, holott ők lennének kompetensek ebben a kérdésben, és itt is van az alel, a régiós alelnöknek a prefektushoz intézett levele is, amit csatoltam, és természetesen itt nem közérdekű projektről van szó, és ezt szerették volna bebizonyítani, hogy egy privát kezdeményezést léptessenek ott életbe, amely teljesen ellentmond az európai szabályoknak, és éppen ezért kérjük az Európai Parlamentet, hogy használjon ki minden eszköz, minden követ mozgasson meg, hogy a Franciaországot arra kötelezze, hogy betartsák az európai direktívákat, a hulladék lerakással kapcsolatban szenteszkövje, és arra kérjük a, a parlamentet, hogy küldjön egy delegációt a helyszínre, hogy bebizonyítsák, hogy teljesen fölösleges ez a projekt, és hogy mekkora veszélyt jelent a búz vízre vonatkozóan. Köszönöm szépen. Most a bizottság képviselője kap szót. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Ez az eset visszanyúlik az időben. A e, bizottság e, egy közleményt e, is készített 2008. szeptemberében ezzel a petícióval kapcsolatban. Idén februárban kaptam további tájékoztatást erről az ügyről, ahol azt állapították meg, hogy e Grosslőben és Szanszkövinben két hulladék lerakóról van szó. A, a bizottság szá, szolgálatai foglalkozott az ügyel, és ha jól értjük, akkor Mindkét eh, hulladék lerakó még a tervezés fázisában van, kérem javítsunk ki, ha nincsen igazam. Épp azért a bizottság álláspontja akkor is és most is az volt, hogy nem lehet jogsértést megállapítani. Ebben az esetben a eh, petíció benyújtói megfelelően léptek, és pedig hogy a nemzeti joghatóságoknál kértek jogorvoslatot. Tudjuk, hogy nagyon sok peti, petíció, és úgy láttuk az utóbbi statisztikában is, hogy 47 petíció volt, írásos kérdés 30 valahány, és a többi. Persze hát mindenki azt akarta, hogy ezek a lerakók ne az ő házuk közelében legyenek. A bizottság azt az álláspontot képviseli, hogyha minden egyes esetet ellenőrizni akarnánk, és azt hiszem, hogy a kollégáim is megmondták ezt korábban, hogy erre nincsen lehetőségek, nincsenek forrásokra. Tehát épp ezért az irányelva tagállamokra hagyja, hogy a hulladék lerakók megfeleljenek a jogszabályoknak, az EU jogszabályoknak. Amikor az hulladéklerakókról szóló irányelvről van szó, és a kollégám is ezt mondta korábban, hogy igazából nem írja elő, hogy hány négyzetméter területről van szó, és az 1,2-es rendelkezésben a tagállamoknak kell a kockázatot felmérni, és megállapítani, hogy ilyen helyeken telepíthetnek-e hulladéklerakót. A petíciót benyújtója azt a panaszt nyújtotta be, hogy nem alkalmazták az EU-s jogszabályokat és ezt az irányelvet, és a bizottság ezzel kapcsolatban szigorúan jár el, és a tavaly decemberre a tagállamoknak ezeket át kellett ültetni, és azok, amelyek ezt nem tették meg, azok ellen jogi lépéseket tettünk. És ígérjük, hogy ilyen esetekben is ezt fogjuk tenni. Végül pedig a legutóbbi információ szerint a grosszliői hulladék lerakó működését, vagy legalábbis ezt a, ezt a tervet jogi eszközökkel leállították, és Szenszkuminban pedig a közigazgatási bíróság elé vitték az ügyet. Tehát ezek jó hírek, és önök megfelelően jártak el, eh, hogy jogorvoslatot eh, kerestek a eh, nemzeti joghatásokkal, joghatóságok előtt. Ennyit akarok most mondani. Köszönöm szépen. Ki chiede a parola? Onorevole Jár. Jó, kikér akkor szót? Köszönöm szépen a bizottságnak a petíció benyújtójának is, de azt gondolom, hogy alapvető kérdéssel találkozunk megint, ami már gyakran előfordult itt nálunk a bizottságban, hogy a bizottságnak igaza van, hogy azt mondja, hogy van európai jog, és a végrehajtás pedig a tagállamok felelőssége és az is világos és jogos, hogyha azt mondja a bizottság, hogy először is mi ugye mindig abból indulunk ki, hogy a tervezés, a végrehajtás, az ellenőrzés és többi jogi alapokon történik a tagállamokban. Ez az egyik történet. A másik történet az meg az, hogy itt vannak azok a petíció benyújtók, akik azt mondják, hogy hát ők szkeptikusak, és nem hiszik azt, hogy ez az egész dolog ilyen meggyőzően zajlik, és hogy hát a bizottság meg jelen pillanatban egy olyan állapotban van, hogy azt mondja, hogy hát igazából nem avatkozhatunk be, hiszen a tagállamoknak a hatásköre ennek az ellenőrzése. De, és most menjünk vissza az előző petícióra is, hogyha ezek a dolgok lezajlanak, itt vannak előttünk ezek a petíciók, hogy szélmalmok, meg hulladéklerakók már ott vannak, már megépültek, és akkor derül ki később, mire majd elmúlik ez az egész idő, hogy tényleg itt jogos eh, jogszabályok ellen érvényes jogszabályokat szektek meg. Akkor már néha késő, és éppen ezért kérném azt, hogy a bizottság vegye figyelembe azt, hogyha már most vannak információk a petíció benyújtó részéről, amit megküldenek a bizottság számára, akkor én kérném és biztatnám a bizottságot arra, hogy ezt az eljárásban is néha legalább azért kritikusan kérdezzünk bele ezekbe a dolgokba, hogy tényleg betartják ezeket az érvényes jogszabályokat. Tehát nem lehet azt mondani, hogy akkor becsukom a szemem én, mint bizottság, majd a tagállam biztos ezt jól fogja lebonyolítani. Tehát én nagyon kérném, hogy tartsuk nyitva a szemeinket, és a petíció benyújtókat pedig kérném, hogyha új dolgok válnak nyilvánosságra, ahol megint úgy tűnik, hogy érvényes jogszabályok e- szegnek meg, akkor ezeket közöljék a bizottsággal, hiszen ugye nyilván azt mondja a bizottság, hogy a tervezés és a gondolkodás ugye nem tilos. Az nyilván lehet, az, az még nem csinál semmi rosszat, aki ezt teszi. Csak majd, amikor már átlép a következő szakaszba, és ugye most pont ebben a nehéz szakaszban vagyunk, amikor hát nyitva kell tartani a szemünket, és az információkat továbbra is be kell szerezni, annak érdekében, hogyha önök úgy gondolják, hogy ez érvényes jog ellen tesz, akkor ezekről tájékoztassák a bizottságot. Altro interventi? Más hozzászóló? Non ci sono altri interventi. Nincs. Credo che... Eh... Azt hiszem. Hogy világos abból, amit hallottunk, hogy szükség van arra, hogy a bizottság szoros figyelemmel kövesse azokat a kérdéseket, amelyeket a petíciót benyújtó ismertetett. És azt hiszem, hogy a bizottság ebben az ügyben egy bizonyos szakasza, egynek az ügynek bizonyos szakaszában állította le a vizsgálatát, hiszen itt a különböző irányelvek, a hulladék, a hulladéklerakók, a környezetvédelmi hmm. irányelvek jogi aspektusainál állította le. De vannak más szempontok is, amelyeket szorosabb figyelemmel kell megvizsgálni. Épp ezért nagyon fontos, hogy a bizottságunk mérehatóan vizsgálja ezt a kérdést. és, és pedig épp ezért egy írásos választ várunk a bizottságtól, ez még egyelőre nem érkezett meg. Hallottuk, hogy lesz majd válasz. És mint ahogy a bizottság képviselő is mondta, vannak új elemek, amelyek most érkeztek meg. Tehát lesz egy újabb közlemény a nemzeti hatóságokhoz, azért, hogy a nemzeti hatóságokkal karöltve kiértékeljük a különböző itt elfogadott kezdeményezéseket. Hogyha nincsenek ellenvetések, akkor ezt fogjuk megtenni. Hogyha a petíciót benyújtó nem akar még egyszer szólni. Bocsánat. Köszönetet szeretnék mondani a petíciós bizottságnak, hogy megvizsgálta a mi ügyünket, ezt az esetet, és gondolom, hogy egyéb problémáknak is segítkezet nyújtana, majd az a tény, hogy mielőtt még szennyeznék továbbra is a környezetet, megakadályoznák, hogy egyáltalán létrejöjjenek. Köszönöm szépen a figyelmet. Én pedig önnek köszönöm, és most pedig azt hiszem, hogy rá is térhetünk a 2008 13-as pontra, és pedig arra a kérdésre, hogy az agregátumok ki bányászatát megint Lengyelország déli részében megkezdték, annak ellenére, hogy ezt helytelenítették. Tehát építőanyag kitermelésre van szó, és Cipriáni úrnak szeretném átadni a szót. Három kommunikációt hallottunk már ezzel kapcsolatban. 2010. szeptemberéből származik a legfrissebb ezen közül, és arról volt szó, hogy a környezet védelméje problémák származtak építőanyag kitermelés miatt egy olyan kőbányában, amelyik a Habitat, a Natura 2000 védelmét élvezte volna és mi felmértük ezt a helyzetet, megvizsgáltuk, és ugyanakkor ennek a direktívának a különböző kitételeit is megvizsgáltuk, és ennek fényében kiderült, hogy 2000, hogy tulajdonképpen 1999-ben kapták meg a kitermelési engedélyt, tehát még mielőtt egyáltalán létrejött volna ez a megalapodás, és mindez azt jelenti, hogy a Habitat direktíva, a hatos cikkelje, akkor még nem volt alkalmazható, amikor a, az engedélyt megkapták. De ami viszont érzem, ami viszont már létezett, az a 6 per 2-es volt, ami azt jelentette, hogy, hogy a az élőhelyeket nem volt szabad tönkretenni, megsérteni, és annak az információnak az alapján, amit a, a lengyel hatóságok a rendelkezésünkre bocsátottak, kiderül, hogy megtették a szükséges lépéseket, felfüggesztették a, az, az engedélyt az építőanyag kitermelés szempontjából, tehát ezek leállították 2009-ben, és éppen ezért az a kérdés, hogy a 6 per 2 megsértették-e a Habitat direktívával kapcsolatban, tulajdonképpen magától megoldódott okafogyottá vált. Ami viszont a kőbányát illeti, ezt még mindig nem engedélyezték, hogy tovább működjenek ott, és amennyiben a lengyel hatóságok ezt engedélyezni akarják, akkor megint csak a 6 per 3-astat figyelembe véve, és a környezetre való hatással kapcsolatos direktívát is tiszteletbe kell tartani. Köszönöm szépen. Kollega Villand. Köszönöm szépen. Valaki más? stało. No, sprawa tutaj wydaje się e, oczywista. Na szczęście... E, Köszönöm szépen. Eléggé nyilvánvalónak tűnik az e, ügy. A beruházó már nem folytatja tevékenységét, és ezért nem okoz továbbiakban kárt. Tehát a tevékenységet nem folytatja. Talán akkor a kárt helyre lehet állítani most már, és tudom, hogy a a helyi önkormányzat kiadott egy rendeletet annak megfelelően, hogy helyre kell állítani ezt. Tehát azt hiszem, hogy elég világos a helyzet. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló. Más megjegyzés nincsen. Akkor további vizsgálat szükséges, és épp ezért nyitottva tartjuk az ügyet. Tehát gondolom, hogy majd további párbeszédet folytatunk ezzel kapcsolatban, és a lengyel hatóságokkal is. Nos, akkor majd látjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Nos, most akkor nézzük a 11-es napirendi pontot, ez pedig a 944 per 2009-es ügy, petíció, amely a Santa Croce és Kurene völgy vadasparkában tervezett olajforrási projektről szól. Most akkor Cipriáni kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen. Ebben az esetben a petíció benyújtója egy olajfúró üzemmel kapcsolatban nyújtott be petíciót, amely Valle Corona a Montevecchio parkban volt, amely ez egy közösség jelentőségű park, természeti terület. A bizottság amikor válaszolt a petícióra, úgy fogalmazta meg, hogy ebben az esetben a habitát irányelv, tehát az élőhelyekről szóló irányelvet és a környezetvédelmi hatás irányelvet kell alkalmazni. Ugyanakkor az engedély megadása még nem történt meg, épp ezért nem tudtuk ezt megtenni. Azóta nem kaptunk további tájékoztatást a petíció benyújtójáról, hogy mi történik ezzel a projekttel, tehát hogy folytatták-e, jóvá hagyták-e, stb. És nem kaptunk panasz sem ezzel az ügyel kapcsolatban. Tehát az interneten próbáltunk utána nézni, újságcikkekben, hivatalosan is kapcsolatba léptünk a regionális hatóságokkal, és megtudtuk, hogy ezt a projektet visszavonta a társaság, a vállalat 2009. augusztusában. Tehát egy hónappal azután, hogy benyújtották a petíciót az Európai Parlamentbe. Ez pedig azután történt, hogy a helyiek mozgósították egymást, és panaszt nyújtottak be e, emiatt az üzem miatt tehát épp ezért eh, nem lehet megállapítani a környezetvédelmi jogszabályoknak a megsértését, mert hát megszüntették a projektet. Köszönöm szépen. Más hozzászóló? Nincsen? Akkor a javaslat az, hogy zárjuk le ezt a petíciót. Azzal a feltétellel, hogy talán bölcs dolog lenne kapcsolatba lépni a petíciót benyújtójával, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy az a tájékoztatás, amit kaptunk, az valóban így van-e. Akkor jöjjön a 12-es napi rendi pont. Ez az 1833 per 2008-as számú petíció. Ez pedig a Kassandra bányák eladásával kapcsolatos. Nincs itt a petíció benyújtója, épp ezért megint csak a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Ύστερα από μια επίσημη διαδικασία έρευνας Köszönöm valójában hivatalos ellenőrzés alapján, amit 2008. decemberében kezdtek el, a bizottság parancsoljon, igen, az Európai Bizottság végeredménybe arra a következtetésre jutott, hogy amikor a Kassandra bányákat eladták az Elinikus Krisztusnak 2003-ban, hogy valójában olcsóbban adták ezt el, mint a piaci értéke lett volna ennek a bányának, tehát valójában nem volt nem hirdették meg, nem hirdettek meg pályázatot ezzel kapcsolatban, nem tartották tiszteletbe a szokásos eljárást, amit ilyenkor követni kellett volna. Tehát a, a, hát Elinikos Krisztusnak adták el e, ezt a bányát, és e, meghatározták, hogy 25 millió e, eurót fog kellett fizetni, ami azt jelenti, hogy 14 millióval többet kaptak, mint a valódi értékesítési ár, és itt valójában arról volt szó, hogy hogy adó kedvezményt is kapta több millió euró értékben, és a végeredményben arról volt szó, hogy itt tulajdonképpen a támogatást nem úgy nyújtották, ahogy azt az Európai Unió előírja, ami azt jelenti, hogy ez az értékesítés az Elinikos Krisztusnak úgy adták el, hogy 15,3 millió hiányzik, és ezt az összeget valahogy vissza kell kapni Görögországnak. Kéria Köszönöm, elnök asszony. Én a bizottság véleményét végighallgattam, és természetesen a, elolvastam a petíciót magát is, és azt látom, hogy az összefoglalóban azt szerepel, hogy 2003. december 13-án a görög állam 11 millió euróért vásárolta meg ezt a bányát, és még ugyanazon a napon eladta. És ez, hát, jogi kételyeket is vet fel bennem, mert hogy lehet egy azon napon az egészet lebonyolítani, átruházni, tehát egyetlen egy napon ilyen jogokat, tehát egy ugyanazon a napon a megvásárlás és az átruházás, és a 11 millió eurót az állam bevételezte, és ezt még meg is kapta ugyanazon a napon. Hát én azért azt gondolom, mindez egyetlen napon, hát a kérdés az az, hogy miért kellene itt spekulációról beszélni a... Hiszen itt egy csődbe ment társaság ellen került ez a spekuláció kimondásra, hiszen gyakorlatilag már nem volt vagyona a cégnek, és gyakorlatilag ugyanazon a napon eladta a bányát. Tehát én azt gondolom, hogy ezt az egész ügy ez teljesen egy kicsit bonyolult és homályos, és emiatt időt kell szakítanunk arra, hogy megvizsgáljuk ezt, hiszen itt gyakorlatilag a görög állam, egy magáncég is érintett ebben. Én maga nem tudok jelenben ebben az ügyben dönteni, hiszen én úgy gondolom, hogy itt még időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt az egész ügyet egyáltalán még meg tudjuk vizsgálni, főként a spekulációs lehetőséget is meg kellene vizsgálni egy állam részéről egy magáncéggel szemben, hiszen egy olyan állam, mint Görögország szerepel ebben, aki jelen pillanatban beruházókat, befektetőket keres, és ezért én ez ellen ö, szeretnék felszólalni, mint politikus. És a kasszandrai, kasszandrai bányák tulajdonosaként, tehát én most nem szeretnék semmi negatívat mondani ezzel kapcsolatban, de egy biztos, hogy ennek az elemeit, ennek az ügynek nagyon fontos, hogy még legyen elég időnk ezeknek a megvizsgálására a bizottság részéről is. Köszönöm. Euh, Igen. Itt maga a dátum, amikor a bizottság határozatát meghozta, akkor Kaptak önök erre panaszt a görög állam részéről? Nem, nem. Nem így volt. Szenóka, nő, jelentkezett elsőnek. Szerettem volna feltenni egy kérdést az eljárást illetően, és hogy hány petíciót vizsgáltunk meg, hatot. Nem tudom, hogy ezzel az ügyel kapcsolatban még akarnak valamit mondani a kollégák, vagy nem, mert akkor vállal, várok. Ugyanis az eljárással kapcsolatban van kérdésem és e, ellenvetésem. A, tehát, hogy hogyan vizsgáltuk meg ezeket a petíciókat. Miért nem lehet a bizottságtól érvekkel alátámasztott válaszokat kapni. Ugyanis az egyiki válaszok azok egy bizonyos álláspontot képviselnek, és ugyanakkor itt új dolgokat hallunk, amelyek megváltoztatják az egész helyzetet. Most 2011 márciusa van, és 2008-as, 2009-es petíciókra adnak most válaszokat, a legfrissebb az 2010-es. Tehát nem lehetséges-e a helyzetnek további érvekkel alátámasztott értékelését kapni a bizottságtól, hiszen a benyújtás óta megváltozott a helyzet, tehát akkor miről beszélünk itt? Grazie, kollega. kollega. Köszönöm szépen. Kális kolléganő. Kolléga következik. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság által adott válaszból mi látjuk, hogy önök nem vették figyelembe a görög állam válaszát. Rendben. Én tudom, hogy, hogy a 2011-es válaszban a verseny főigazgatóság eh, válaszában, ami 2011-es válaszában, a megfelelő minisztérium is válaszolt, amiben elhangzott az, hogy az állami hatóság kételkedik a bizottság érvelésének a helyességében. És ezek az elemek most rendelkezésünkre állnak, és elnökasszony, én Szabenákos úrral értek egyet, egyet, aki azt mondta, hogy szükséges eszmecsere lefolytatása, mert én ugyan ügyvéd vagyok, de ennek ellenére én azt gondolom, hogy itt eltérés van az EU jog és a jog értelmezés között, mert hiszen elhangzott, hogy kétségek vannak a végrehajtás tekintetében. Talán én felolvasnék a dokumentumból egy részt, amikor az szerepel, hogy, hogy a görög állam a lefolytatott vizsgálatokat kétségbe vonta. Különböző okokból kifolyólag ezek az okok itt szerepelnek, és viszont más helyeken meg valamilyen egészen más pontok szerepelnek. Most itt nem akarok részletekbe menni, én most nem akarom itt ezt eh, jogászként itt eh, előadni, csak egész egyszerűen javaslom, hogy mélyítsük el itt a részletek tisztázását ebben az ügyben. Köszönöm szépen! a kollégáknak, mondja az elnökasszony, és azt gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy további információkra van szükségünk, ezeket be kell kérnünk, és a bizottságtól pedig írásban is kérjük ezeket a gondolatokat, tehát amit itt elmondott, kérjük, hogy írásban még pontosítsa, mert hiszen megfelelő dokumentációk és információk állnak rendelkezésre, és a bizottság elmondta, hogy a vizsgálata az ügynek lezárásra került, azonban úgy tűnik, hogy mégiscsak a helyi hatóságok ennek ellenére megsértik a szabályokat, és ezért kérnénk, hogyha erről írásban is kapnánk valamit a bizottságtól, hogy itt a petíciós bizottságban erről beszélhessünk, és ezt megtárgyalhassuk. Rendben, ha ezzel egyetértenek, akkor ezt a petíciót, ezt ezzel így lezárom. Nem? Pajendelli kolléga még szeretne hozzászólni. Igen, tehát legalábbis a bizottság tájékoztasson bennünket a görög hatóságtól kapott dokumentumokról. Köszönöm. Επομένως, εφόσον έτσι επιθυμείτε, προφανώς έτσι... Igen, nagyszerű, hogyha szeretnék, akkor ezt így fogjuk tenni. Köszönöm szépen. Va bene, grazie. Quindi pass... Nagyszerű. Akkor pedig térjünk rá a következő pontra. Ez pedig a 931 per 2009-es, ez az EU alapokat történt állítólagos visszaélésekről, és egy infrastruktúrális projektnek az észak-görögországi Nikifórosz városára kifejtett káros környezeti hatásairól mindjárt megadjuk az ügyben a szót, és tehát Nikolaus Kavigulu görög állampolgár kapja meg a szót, elnézést, ha nem jól mondtam ki a nevét. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a bizottság tagjainak is, hogy napirendre tűzték a petíciót. Én újságíró vagyok, és a polgármester Kavioglú urat képviselem, aki mellettem ül. Azért fordultunk önökhöz, mert a polgármester megállapította azt, hogy az egyik projekt, ami európai alapokból került támogatásra a regionális jellege miatt, nem korrekt módon zajlott le, ami az eljárását illeti. Röviden szeretném összefoglalni azt, hogy a bizottság 75%-kal vett részt a beruházási költségekbe, de ez nem felelt meg a terv, terveknek. A városi hatóság akkoriban az illetékes görög hatósághoz fordult, de nem hallgatták meg, és hát hogy elnézést, hogy ezt könyv mondjam, de a mi országunkban, Görögországban néha sok témában ö, nem fedik le a, a helyi hatóságok ezeket a kérdéseket a projekttel kapcsolatban. Kiderült, hogy hatalmas eltérések vannak a szabályokhoz képest a projekt, projekten belül, és megállapításra került az is, hogy itt olyan munkálatokat is kifizettek a projekten belül, amelyek el sem kerültek végzése. Tehát az Európai Unió itt forrásokat bocsátott rendelkezésre, például a víz rendszer modernizálására Nikiforosban, és másrésztről pedig hát egy ö, ilyen ö, rokoni kapcsolatok miatt ö, voltak a vállalkozó, az unoka öccse volt a meg a bízást kiadó Na. És hát véleményünk szerint éppen ezért az, aki aláírta a szerződést, az a rokona volt a részlegvezetőnek, tehát a műszaki osztály részlegvezetőjének. Hát ebből felmerül a kérdés, hogy hogy amikor valaki a rokonát választja ki arra, hogy a munkát elvégezze, az nem lehet pártatlan, és nem is lehet egy objektív szerződési partner, hiszen az eljárás nem került korrekt módon lebonyolításra. Most itt nem szeretnék minden egyes részletre kitérni, de a polgármester az illetékes hatóságokhoz fordult, és egy spanyol cég is egyébként részt vett ebben, aki szerződést kötött a görög vállalkozóval, és egyébként nagyon sok részletkérdés van, de az a lényeg, hogy kettes kategóriába tartoztak ezek a munkák. Ez a görög törvény szerint azt jelenti, hogy hogy nem lehet a munkákat véglegesen lezárni, ennek ellenére mégiscsak lezárták ezeket, mégpedig a városi tanács tette ezt meg, és a vállalat, illetve a vállalkozó, aki ezt lebonyolította, ezt a munkát, ez nem tartotta be a szabályokat, és a miniszteri eljárásban pedig rögzítve van, hogy a kettes és hármas kategóriához tartozó munkáknál a technikai részleteket meg kell küldeni egy másik minisztériumnak is, de ezt sem tartották be, sőt, még számos más részletet is megsértettek, de most én erre nem tudok kitérni az idő rövidsége miatt. Az a lényeg, hogy levonhatjuk azt a következtetést, hogy itt egy nagyon fontos elem is megsértése került, mégpedig ez a rokonsági viszony. Tehát gyakorlatilag a projekt abszolút jogilag nem került korrektül lebonyolításra három vállal vállalkozó vett részt a kiíráson, egy vállalat nyerte meg ebből, és ez a Arcadzi, volt, aki megnyerte a kiírást, a második vállalkozó, aki részt vett a kiíráson, az nem volt rokoni kapcsolatban a részlegvezetővel, és a harmadik pedig egy valamilyen vállalat volt, aki csak egy százalékot vállalt volna ebből az egész projekt csomagból, és, és vissza vonta később, és egyébként még ráadásul a részlegvezető feleségé volt ez a cég. Ez azért elég érdekes, önök is láthatják, hogy itt egy, ezek a munkák nem kerültek elvégzése. A projekt sem került egyébként véglegesen befejezésre, és egészen világos az is, hogy borzasztó nagy környezeti károkat is okozott egy hiva akavala, is nagyon sok részletet tud ezzel kapcsolatban megadni. Egyébként 8500 euró pénzbírsággal sújtották a vállalkozót emiatt, és még talán még egy részlet lényeges, hogy a tanulmányban az szerepelt, hogy ezeket a munkákat kézi erővel kell elvégezni, és ezért is került volna ez a munka olyan sokba eredetileg, mert hiszen itt ásni kellett volna, és ezeket az árkokat utána homokkal kellett volna feltölteni, majd erre kellett volna betonozni, és én nálam itt van a részletes munkák összeállítás ebben a dossziéban, ebbe, hogyha valaki belenéz, akkor láthatja azt, hogy a csővezetékeket is technikailag is nem korrekt módon fektették le, és tehát gyakorlatilag a technikai lebonyolítási tanulmányt sem vették figyelembe, és nagyon sok polgár is annak a veszélynek van kitéve, hogy nem fog kapni a jövőben vizet emiatt rendesen, és tehát mi ott, mivel a bizottság pénzt bocsátott rendelkezésre a projekt lebonyolításához, és a projekt teljes részleteivel rendelkezünk egy dossziéban, és Nikiforosz városa azt a döntést hozta tegnap, hogy ezt a projektet nem fogja elfogadni, és nagyon sok táblázatom is van ebben a dossziéban az, a források felhasználásáról, hogy milyen munkálatokat végeztek el, és a részletek is nagyon fontosak, tehát ne felejtsük el azt, hogy itt manuálisan elvégzendő munkákról van szó, volt szó, amelyek nagyon költségesek lettek volna, és egyébként ezeket nem így végezték el, tehát emiatt erdőket is károsítottak, pusztítottak el, a környezet nagymértékben sérült. Én az újságomban nagyon sokat írtam erről az esetről, és mindig utaltam arra, hogy hogy ez a projekt ez nagymértékben beavatkozik a természetben, és a bizottságban továbbra is tájékoztatni fogom önöket annak érdekében, hogy a megfelelő következtetéseket tudják levonni. Tehát nyilván nem arra kérem önöket, hogy az egyes személyeket is figyelemmel kísérjék itt ebben az ügyben, hiszen erre megvannak az illetékes nemzeti hatóságok. Mi ismerjük Görögországban a helyzetet. Mi szeretnénk, hogy ez a projekt lebonyolításra kerülne, csak kérnénk önöket, hogy a környezet védelmében avatkozzanak be, és nagyon fontos az, hogy Görögországban is megértsék azt, hogy nem lehet két különböző mércével mérni egy bizonyos projekten belül. Tehát itt egy olyan helyzetről van szó, ahol védő záradékokat alkalmaztak bizonyos személyekkel szemben. És nagyon fontos, hogy itt következtetéseket kell levonni, hogy az EU pénzek és a nemzeti pénzek ne kerüljenek elherdálásra. Ne? Ναι. Επιτροπή δεν είπατε. Τότε για την, για την Επιτροπή ο κύριος Περουλάκης. Ναι. Igen, nagyszerű. Perolaitis úr szó a bizottság részéről οποίοι έχει ερευνήσει το θέμα, βέβαια με βάση την αρχή της... Ezt a dolgot megvizsgáltuk a subsidiaritás elve alapján, és természetesen az eljárás vonatkozásában a projekt bizottság általi támogatásával kapcsolatban is. A bizottság ugye nem támogat olyan projekteket, amelyek nagyon kicsik és különleges rendelkezések alá tartoznának. Tehát a petícióval kapcsolatban az a véleményünk, hogy igyekezni kell, és hát nyilván, hogyha visszaélésre e, merült fel gyanú, akkor ezt meg kell vizsgálni. Az állami hatóságoktól kaptunk Görögországból válaszokat, és a, ezek alapján illetve az SPMI tanulmánya alapján, aki műszaki szakértések, szakvélemények készítésére specializálódott, az SPI nagyon sok következtetést vont le, amelyek visszaigazolják azt, hogy itt vajon, itt valóban bizonyos fokig megállapítható, hogy bizonyos technikai jellegű kötelezettségeknek nem feleltek meg. És technikai bizonytalanságok is voltak a projekten belül. A másik dolog, hogy ez a lehetséges rokonság, sógorság, stb. vel kapcsolatban igen, itt úgy tűnik, hogy valóban a, valaki a rokonságát előnybe részesítette, és ez nem került ö, kimondásra az eljárás során de a projekt végrehajtása során ez nem sikerült még megállapítani, és nagyon sok ellenőrzést bonyolítottak le a projekttel kapcsolatban, és ez oda vezetett, hogy a szabályok ellen vétettek, és nagyon sok rendelkezést adott ki a hatóság és a DSP egyébként ezt követően új jelentéseket fogalmazott meg. A projekt egy egészen különleges kategóriába tartozik, ami egyébként nem a teljes projektet fedi le, csak egy részét, és jelen pillanatban 80 ezer eurót fizettünk ki erre a projekt végével. Az, az a tény, hogy a projekt még nem került teljesen le befejezésre, ezért a nemzeti források kerülnek először alkalmazásra, és hogyha a spell nem szállította le az ezzel kapcsolatos pontos adatokat, akkor a nemzeti hatóságok folytatják le az eljárást, és majd be kell nyújtaniuk 2012. szeptemberében a végleges jelentésüket. Egészen addig nem tudunk beavatkozni, ez a dosszié a görög hatóságok kezében van jelen és csak utalnék arra, hogy a projektnek egyes fázisai már ugyan lezárultak, de a projekt ettől függetlenül kettes kategóriában marad, és meg kell vizsgálni integrált rendszerek tekintetében, tehát így marad is a kettes kategóriában, hiszen addig nem kerülhet kifizetésre a projekt költség, amíg az ESPEL eh, által végzett ellenőrzés nem került uh, lezárásra. Szalaprakosz úr, elnök asszony. A bizottság képes, képviselője tulajdonképpen elvette előlem a szót. De azért szeretném, hogyha egyrészt ösztönöznénk hogy a parlamenti szakbizottsághoz forduljanak európai állampolgárai, de ugyanakkor szeretnénk nekik bizonyos kritériumokat is megszabni, hogy a bizottsághoz forduljanak. Tehát ezt az eljárást nem erősítették meg, és azt hiszem, hogy szükséges, hogy azt mondjam, hogy Szeretném, hogyha személyesen tájékoztatnának engem erről a kérdésről, mert nem szabad megengedni, hogy a görög büntető jog megsértése büntetlenül maradjon. Ugyanakkor nem értek egyet azzal a véleménnyel, hogy ezek szokványos dolgok Görögországban. Ez nem igaz. Azok, akik becstelenek, és ilyen bestelen emberek minden, ember, minden országban találhatók, tehát ezért nem szeretném, hogy a, általánosítósokat fogalmazzanak meg. Nem engedem, hogy azt mondják, hogy Görögország egy becstelen ország. Amikor helyi szinten anomáliákkal találkozunk, akkor ez helyi szinten történik, és vannak olyan tevékenységek, amelyeket valóban büntetősekkel kell szankcionálni, de nem szabad általánosítani. Tehát magyarázatra van szükség, és ezt el is várjuk önöktől, és rendelkezésre állnak arra eh, európai eh, parlamenti képviselőként, hogy a feladatkörömnek megfelelően eljárjak. És kérem, hogy ne eh, általánosítsanak a bizottságon belül. Köszönöm szépen, valóban a, nem szeretném, hogyha ilyen vélemény alakulnak ki, és szeretnénk, hogyha az érdemi részt illetően szólalna meg a bizottság. Nagyon szépen köszönöm, de a kollégám már elmondta, amit én akartam. Egyet értek Talabrakos kollégával, nyilvánvalóan nem minden görög ilyen. A drámai régió van, ez néhány emberre vonatkozik. Nyilvánvalóan nem mindenkiről akartam ezt mondani, nem mindenki ilyen mentalitást követ. Megengedik, hogy befejezzem? Nyilvánvalóan nincsen hasonlóság a bizottság és mi közöttünk, akiknek szerződése van. Amikor egy bizottság nem végez ellenőrzést a munkák elvégzését illetően. És amikor az ESPEL szervezetnek egy jelentést kell küldeni, és amikor a, a munkaügyi felügyelőnek kell egy jelentést küldenie, tehát amikor ezek nem működnek, akkor miért ne lehetne feltételezni azt, hogy a bizottságnak az elnöke adjon utasítást. Nehogy már azt mondják nekem, hogy a társadalomban eh, mindenki eh, csak jó eh, és angyal, tehát egy olyan technikai bizottságnak, amelynek felügyelni kell a munkákat, ezt a feladatot el kell látni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem akartam túl sokat hozzáfűzni ehhez. Az előbb a szubszidiaritás elvéről szóltam, ugyanis itt partner kapcsolat van az Európai Bizottság és a tagállamok között tehát itt nem arról van szó, hogy természetesen rokonni alapon, családon belül adták át ezeket a szerződéseket ebben az ügyben, ugyanis a hatóság, a felügyelő hatóság ebben az esetben nem játszotta a szerepét, ugyanis a kettes kategóriában maradt ez a projekt, és eh, hogyha eh, nem eh, emelik meg ezt a kategóriát, akkor végeredményben nem történik semmi, ugyanis a hatóságok továbbra is így fognak eljárni, és elfogadják ezeket a helytelen eljárásokat. Köszönjük szépen, hogy felvilágosítottak bennünket, és hogy milyen lépés arról is, hogy milyen lépéseket kellene tenni. A görög társadalomban több hasonló eset történt az utóbbi időben, és nagyon jó lenne, hogyha követnénk is a, az eszpelnek a javaslatait ilyen értelemben. Köszönöm szépen! Most pedig rátérünk a 14. pontra. Eh, ahol is a, a kommunikációról van szó. 2009, eh, és Oken asszonynak szeretném átadni a, a szót. Eh, Dánul fogok beszélni. mert ezzel szeretném tovább tornáztatni a, a, a tolmácsokat, és ugyanakkor természetesen sokkal szívesebben beszélek a saját anyanyelvemen. Hát először is a, ez a projekt, amit a titkárság benyújtott, későn érkezik, de minden esetre lehetséges volt a bizonyos tényezőket hozzáfűzni, hogy az egész bíróság, hogy a bizottság megelégedjen vele. De valójában mi történik most? Tehát kérdés az, hogy mennyiben hasznos ez az okmány, és mi lesz a következő lépés. A következő lépés az lesz, hogy ki kell domborítani azokat az ügyeket, amelyek konkrétan ránk vonatkoznak, és amelyek odahatnak, hogy az állampolgárok felénk fordulnak. És éppen ezért nem szabad elfelejteni a politikai üzenetet, amit a, a, a jogi ügyekkel bizottságának szeretnénk küldeni, tehát a végrehajtó bizottságra ugyanez vonatkozik, és a kormányokra is a különböző tagállamokban, abból a célból, hogy mindezek világosan lássák, hogy hogyan működnek a dolgok itt, jól vagy kevésbé jól. És itt azután van egy jelenség, amelyel kapcsolatban én kifejezetten támogató jelleggel szeretnék itt fellépni. Tehát itt arról van szó, hogy a munkacsoporton belül egyforma, egységes szabályokat kell alkalmazni az európai adminisztráció szempontjából. Tehát ugyanazt az alapelvet kell mindenre alkalmazni, amit itt a bizottságon belül teszünk, ez vonatkozik a mediátorokra, a, a, a, a különböző hozzászólókra, az ügyeket bírálókra, kritizálókra. Tehát nagyon fontos, hogy az állampolgárok tökéletesen megértsék, hogy mi is történik, és hogy hogyan alkalmazzuk ezeket a bevált gyakorlatokat. Nagyon világosan kell szólni a jelentésekben, a kommunikációkban, amikor a, a jogi bizottsághoz vagyunk, és elsősorban az a lényeg, hogy egységes, világos szabályokat alkalmazzunk. Én fontolóra vettem ezeket a kérdéseket a költségekkel, kiadásokkal kapcsolatban, az eljárások költségekkel, költségekkel kapcsolatban. Erről szó volt az előbb az Egyesült Királyságban és ezt természetesen tudomásul kell venni az összes tagállamnak, hogy valójában esetleg ugye költségekről van szó. Tehát amennyiben az állampolgárok a bírósághoz fordulnak, akkor természetesen nekünk azt a lehetőséget is fel kell tartani számunkra, hogy ha így kívánják, akkor így is járjanak el. Tehát én ezt a projektet szeretném bevezetni. Nagyon fontos, hogy mindezt meg tudjuk vitatni a következő ülésen, amit áprilisban fogunk megtartani. Szó volt az ütemtervről, a naptárról, a jogi ügyek vonatkozásában, és gondolom, hogy ezt október, júniusban lehetne elfogadni amennyiben ugye áprilisban mindez elkészül, a módosításokat akkor meg tudnánk vitatni, és át tudnánk adni a, a, a jogi bizottságnak, és azután plenáris ülésre kerülne ez júniusban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ugye, tehát természetesen állok rendelkezésükre, amennyiben valami megjegyzés, kommentát szeretnénk ehhez fűzni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Oken asszony. Köszönöm a munkát, amit elvégzett, és a jelentést, amit el fog készíteni, és szeretném megkérdezni a kollégáktól, hogy kívánnak-e hozzászólni azzal kapcsolatban, amit most hallottak. A bizottság felé fordulók. itt van-e a felelős? Kröger úr. Obviously at this stage we are open to... Köszönöm szépen, elnök asszony, teljesen nyilvánvaló, hogy ebben a stádiumban én természetesen át is fogom majd adni az elérhetőségeimet, hogy a technikai részt el tudjuk intézni. Köszönöm szépen. Va bene, allora l'unica... Eh, Rendben van. Akkor az egyetlen dolog, amit hozzá szeretnék most főzni. az a következő, amennyiben ez még nem történt meg, szeretném, hogy épp úgy, mint a többi okmány esetében, eh, kérem, hogy jelezik, hogy eh, kik lesznek, illetőleg már is kik a jelentéstevők. Bazescu asszony. Itt van. Más hozzászólás jelen pillanatban nincsen, tehát a, a bizottságunk munkája ezzel be is fejeződött, és rátérünk a koordinátorok ülésére.